Alde kérését közvetítette nekem, hogy a Kulturális Szakbizottságban megválasztott két tagról számoljak be a parlamenti közgyűlési tanács a tekintetében a Mediterrán Unió esetében.